der präsident! folytatjuk az ülést. a tegnapi ülés jegyzőkönyvét illetve az elfogadott szövegeket rendelkezésre bocsátottuk van e ezzel kapcsolatban ellenvetés? úgy látom nincs. A jelentés a néppárti frakció kérelmére Rázius Rozáti úrat Dubravka Suica asszony helyére jelöli az EU-Ukrajna